Hello. Peter. Please sit down, Peter Rush. Peter, kérem üljön le. Köszöntöm Önöket. Ülésünkön nagyon sűrű a napirendünk, azonnal bele is kezdünk, mivel megtörténhet, hogy korlátoznom kell a felszólalók idejét, tekintve, hogy nagyon sokan kértek lehetőséget. A napirend első pontja a napirend elfogadása, mivel semmiféle változtatást én nem akarok javasolni, a szó az önöké, el tudjuk fogadni a napirend tervezetet? A válasz igen, következő a január 26-ai és február 10-11-ei ülések e, jegyzőkönyveinek elfogadása. Van-e hozzáfűzni való? Akkor elfogadottnak tekintjük. Két közleménye van az elnökségnek. Egyrésztről az ülést az interneten is közvetítik. Remélem nincs kifogásuk. A másik közleményem az, hogy a New Yorki delegáció jegyzőkönyveit megtalálhatják az interneten. Elfogadják. Köszönöm. Krémász úr, a szó. Yes, Chair, I just wanted to... Elnök úr, csak szeretném az Európai Közúti Fuvarozók Szövetségének küldöttségét köszönteni. Ők ma reggel demonstrációt tartottak Brüsszelben, és részt vesznek az ülésen, hiszen az ő életüket is nagyon, nagyon érintő téma kerül szóba ma. Köszönöm, mondja az elnök, köszöntjük a közúti fuvarozók képviselőit. Krémasz úr részéről ügyrendi kérdés is van. A napirend következő pontja betegjogok az a határokon átnyúló egészségügyi ellátásban. Erről ma szavazunk, de mielőtt a szavazás megkezdődik, megadnám a szót az eladó, előadónak, Bragatónak, akinek nincs hozzáfűzni valója, akkor nem erőltetjük, hiszen ön is hallotta, mit mondtam korábban arról, hogy szoros az időn. Köszönöm Braget úrnak. Akkor megkezdjük a szavazást. Nyilván önök is megha- megkapták az üzenetet, hogy mindenki hozza magával a szavazókártyáját. És ha ez megvan, akkor megkezdjük a szavazást. Az első módosítás száma 22-es szavaz mellette, szavaz ellene, elutasítottuk. A 23-ast ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Még egy dolgot elfelejtettem elmondani. Ha Megbeszéltem a titkársággal, hogy vannak-e vannak -e olyan módosítások, amelyek megengedhetőek vagy sem, és úgy találtuk, hogy a 24, 25, 26, 20, 33 és 67-es, 66-os nem, de a 67-es nem elfogadható, mert ezek más jogalapra hivatkoznak. 23, 24, 25, 3367-es számú. Tovább megyünk. Most következik az egy A kompromisszumos javaslat. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Néhány kiesik, és akkor 64-es módosítás következik, ki támogatja. Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 66-os módosításról szavazunk, amely megengedhető volt, kitámogatja, Ki ellenzi? Tartózkodás, nem fogadtuk el. 67-es, nem fogadtuk el, 68-as következik, kitámogatja. támogatja? ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 69-es kitámogatja, Kijelenzi. tartózkodás elfogadtuk. 70-es módosítás ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás nem fogadtuk el. 71-est mellette, ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 71-esről van szó. Megnyitom a szavazást most. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-en szavaztak, 17-en mellette, 18-an ellene, senki nem tartózkodás, senki nem tartózkodott, így aztán elutasítottuk. 73-ast ki támogatja? Ki ellenzi? Nagyon egyenlő volt az arány, tehát megint elektronikusan kell ellenőrizni. Megkezdem a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igazam volt. 38 volt, 19 mellette, 19 ellene, tehát elutasítottuk. 72-es következik, melyhez szóbeli kiegészítés tartózkodik. 883-2004. Menetta. Ki támogatja szóbeli kiegészítéssel? Ki ellenzi? Tartózkodás. Ezt megint elektronikusan kell ellenőrizni, mert nagyon egyenlő volt az arány. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Harminckilencen szavaztak, 21-en mellette, 17-en ellene, egy tartózkodással elfogadtuk. A 74-es következik, amelyhez megint tartózkodik szóbeli kiegészítés. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 12-es, 75-öst visszavonták, 76-os következik, ki támogatja, kielenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 77-est kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 78-est kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 79-est kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, nem fogadtuk el. 80-as kitámogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 81-est ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as kitámogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 86-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 91-es két részből áll, az első rész. Member States och sluta an 18. Az első részről szavazunk, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. Második rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. 92-es mellette ellene tartozkodást elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 94-est ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Néhány javaslat kiesik ki, most, jövünk a, most következik C kompromisszumos javaslat, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 104-es kiesik, munkafogyott. D kompromisszum ki, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 105 visszavonták, néhány kiesik, 108-as következik, kitámogatja. Kijelenzi. Tartózkodás nem fogadtuk el. 109 ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás nem fogadtuk el. 110-es szóbeli kiegészítéssel 110 es kitámogatja, for the patient kiegészítéssel ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 112-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 113-as kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 114-es kitámogatja, Ki ellenzi? Tartózkodás. Ezt a 114-est elektronikusan megismételjük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 szavaztak, 19 igen, 21 nem arányában. tartozkodás nélkül Elutasítottuk. 116-os kitámogatja. Kiellenzi tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 119-es mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. E kompromisszum kitámogatja aki ellenzi, tartaszkodás, elfogadtuk. Számos ö, módosítás okafogyottá válik, egészen a 134-es 435-ösig, amely azonos, melyiket azonos, ki támogatja ezeket, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk, 136-os következik, amit visszavontak, és a többi is kiesik. Most következik az F kompromisszum, ki támogatja, ki, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Egészen a 150-esig okafogyott, ki támogatja a 150-est, ki ellenzi, tartózkodás, nem fogadtuk el. 151 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 153 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 154 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 155 mellette ezt elmogatni kell, kivetni ellenet, tartozunk, elfogadtuk. 156, igen, nem, tartózkodás, nem fogadtuk el. 157-es mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. G. Kompromisszumos javaslat kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 2. Okafogyottá válik, 160-as következik, kitámogatja, jelenzi tartózkodás, nem fogadtuk el. 161 szóbeli kiegészítéssel. Ki van, elfogadtuk, 162-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 163-as visszavonták, 164 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 165 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös. Ki támogatja? Ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 160-as, 166 ki támogatja? Mellen, ellen, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Számos kiesség. 172-es következik, ki, ki van mellette? Ki ellenezett tartózkodás elfogadtuk. 173 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 174 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 175 mellette, ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 176 mellette ellene tartózkodás leszavaztuk. 177 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178 mód, szoberi módosítással. Ó, stakeholders. 178-as a szóbeli kiegészítéssel kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180-as mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 181-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 182 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 183-as, ki, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 184, igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 185, mellette, ellene, tartózkodás megszavaztuk. 186, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 187, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 188 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 190-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 191 ele, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 192 mellette, ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk. 193-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 194 mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 amelyet két részben szavazunk meg. Az első rész... Eh, eh, Avsluta eh, authenticity of e-prescription. Az elhangzott idézettel, hogyha ez leszavazunk, akkor, akkor másik kiesik, két szavazza meg az első részt. Ellene tartózkodás. Nem fogadtuk el. A második rész kiesik, 199 ki támogatja ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 200-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 201 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 202 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. elfogadtuk. 19-es mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 204-es kitámogatja, kijelenzi, tartózkodás elfogadtuk. 21-es kitámogatja, kijelenzi, tartózkodás elfogadtuk. 205-ös kitámogatja, kijelenzi, tartózkodás elfogadtuk. 206 os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os nem elfogadható, kiszavazunk az egyesről, kifogadja el ellenzék tartózkodás elfogadók, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadók, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadók, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadók, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadók, 30-as mellette ellene ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Eredménye 40-en szavaztak, 21 igen, 19 nem arányában elfogadtuk nulla tartózkodással. 4-es következik, ezt visszavonták, 29-es kitámogatja, kiellenzi tartózkodás, nem fogadtuk el. 5-ös, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellenet tartózkodás nem fogadtuk el. 33-as nem elfogadható. 32. Tehát ezt nem fogadták el. A 32-es, tehát ez az én hibám, mondja az elnök. 34-es következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartozkodás, Nem fogadtuk el. 35-ös mellette. Ellene. tartozkodás, Elfogadtuk. 36 mellette. Ellene. tartozkodás, Elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 38 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 meccses mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 43-as szobeli kiegészítéssel ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás leszavaztuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás leszavaztuk. 46-os a részben, részenként szavazunk. Első rész and entitlement to them szavak nélkül kitámogatja, jelenzi, tartózkodás elfogadtuk. Másik rész a, ezekkel a szavakkal kitámogatja, kielenzi, tartózkodás elfogadtuk. 47-es ki, e, támogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítottuk. 48 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 51 mellette, 50 ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 szóbeli kiegészítéssel for the patient kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 53-as kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 54-es kitámogatja, kijelenzi, tartózkodás megszavaztuk. 55-ös kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 56-ost kitámogatja, kiellenzi tartozkodás, elfogadtuk, 57-es kitámogatja, kiellenzi tartozkodás, elfogadtuk. 9-est kitámogatja, kiellenzi, tartozkodás, elfogadtuk. 10-est kitámogatja, kiellenzi, tartozkodás, elfogadtuk. 24-es, 25-ös nem elfogadható. Végső szavazás következik. A jelentésről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Végeredménye 41 szavazatból 35 mellette, ketten ellene, négyen tartózkodtak. Gratulálok Bragettónak a munkájáért. a az Európai Szociális Alapra vonatkozó új támogatató költségtípusokról szóló anyagról szavazunk. Két módosítást nyújtottak be. Az egyes, elnézést, Tanner asszony a szó. Még mielőtt szavaznánk, azt szerettem volna Gressle kollega nevében mondani, hogy visszavonja a két módosítását. Thank you. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor egyetlen egy dologra szavazunk, a teljes jelentésről, hiszen nem volt semmiféle módosítás benyújtva, de a jogalkotási javaslatról is szavazunk, és ezt elektronikusan végezzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Végeredménye 40-en szavaztak, 38-an mellette, 2 ellene, senki nem tartózkodott, nagyon gratulálunk Jönsz asszonynak. A következő anyag. A közös bevándorlási politikáról szóló anyag és a bizottságunk tett egy nyilatkozatot a LIBA bizottság részére, megnyitjuk a szavazást. A kompromisszumos javaslat kitámogatja, kielenzi, tartózkodás elfogadtuk, 7-es, 8-as kiesik, 6-as, 7-es kiesik, 8-as kitámogatja, kielenzi, tartózkodás egyenlő volt, tehát elektronikusan megismételjük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Eredménye 40-en szavaztak, 18-an mellette, 22-en ellene, senki nem tartózkodott, tehát elutasítottuk. B kompromisszum, kitámogatja. támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, 10-es kiesik, 11-esről nem szavazunk, mert nyelvi kérdés, C, C kompromisszum kitámogatja, kijelenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Most a 15-ös szavazó kitámogatja, 15-ös tehát, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 19-est kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 22-es még egyszer. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak, 21 mellette, 18 en ellene, senki nem tartózkodott, ezért elfogadtuk.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 Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak, 37 igen, egy nem és egy tartózkodás arányában megszavaztuk. Gratulálunk Madeira asszonynak a munkájáért. Következő Panyatopulosz asszony munkája. a közúti szállításban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről. Van-e valakinek ügyrendi kérdése? Parancsoljanak! Vreau să menționez faptul că am dorit să vin special la acest vot. Sunt vicepreședinta din partea socialiștilor a Comisiei de... Köszönöm, elnök úr. Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy nem fogok részt ebben a szavazásban a közlekedésügyi bizottság eh, alelnökeként vagyok jelen, szociális nevében, és hagyd mondjam el, hogy különösen fontos jelentés ez a közúti biztonság szempontjából, illetve a sofőrök eh, szociális biztonsága szempontjából. Nagyon fontos, ezért kérem a kedves kollégákat, hogy figyeljenek oda, hogy mire, hogyan szavaznak, ez a közlekedésben részvevők jövőjére alapvető fontosság a bíró jelentés. To be very honest. <laughs> Őszintén szóval nem volt igazán ügyen kérdés, Filip. Egyetértek azzal, hogy ez nem ügyrendi kérdés volt. Vannak mások, vannak, akik ezt másképp gondolják, hogy ezzel biztosan ön is egyetért, elnök úr. De <laughs> elnök, igen, hát ez sem volt ügyrendi hozzászólás, ha már itt tartunk, Filip. Megkezdjük a szavazást. Az első, a 9-es számú módosítás kitámogatja. Kijelenzi. Ezt szavazógépen meg kell ismételni. 9-es módosítást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40-en szavaztak, 23 igen, 17 nem ellenében, senki nem tartózkodott, ezzel eh, az összes többi javaslat okafogyottá válik. uh, eh, listen to me! Kérem figyeljenek ide. A jogszabályi javaslatról kell szavaznunk, amely lényegében ugyanaz. Újra szavazunk a jogszabályi javaslatról. De miért kell ezt csinálnunk? Mert hogy elutasították. számomra tehát, hogyha ellentmondó javaslat születik, akkor az mint, olyan, mintha semmi nem lenne. No. No. I don't. We, this is the result because we have a result. Eh, van egy eredményünk, és nem lehet két eredményünk. was us wants to. <laughs> okay. Now, nu är det nu är det European Training az Európai Képzési Alap következik. Nyilván önök is tudják, hogy új rendje van ennek az alapítványnak. Tudom, hogy önök nagyon izgatottak, de vendégeink is vannak. Szakértőket kell kineveznünk az Európai Képzési Alapba. Van három vendégünk, akit a koordinátorok ülése meghívott ők olyan szakemberek, akiket a koordinátorok javasoltak, hogy a parlament őket delegálja, meghívtuk őket, és azt kérjük, hogy rövid nyilatkozatokat tegyenek, mielőtt őket kinevezzük. Kérem a résztvevőket, mindenkit, hogy a szavazat utáni izgalmat fogják vissza, meg tudom érteni az izgatottságokat, de meg kell adnom a szót vendégeinknek. Ja, välkomna! Köszönöm, köszöntöm Massier urat, Jean-François Messiét, Sarah Parkin asszonyt és Stamatis Paleokrasztász urat is. Köszöntöm Önöket. Megadom a szót Önöknek. Macié úr, Öni a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm, hogy meghívtak ma, és nagyon röviden két dologra hagytérjék ki. Egyrészt az alapítvány. decemberi rendeletben lefektetett működéssel kapcsolatban, és talán ezen kívül beszélnék röviden arról is, hogy én mit kívánok tenni annak érdekében, hogy egy olyan módszertant alakítsunk ki, amely az önök bizottságának is elégedettségére szolgálhat majd. A vonatkozó rendelet 2-es és 3-as számot viselő cikkében olvasható az alapítványra vonatkozó legfontosabb szabály, tehát nem kívánjuk ezt átdolgozni, alapvetően ezzel kell valahogy valamit kezdenünk. Alap az élethosszígtartó tanulás és az humán tőke fejlesztése a legfontosabb célunk, főként a mostani pénzügyi válság tükrében roppant fontos a képzés, Európában, és újabb képzési eszközök kidolgozása, melyek valóban újabb munkahelyek teremtéséhez, illetve az emberek alkalmazhatóságának javításához járulnak hozzá. Célunk az, hogy minden kedvezményezett országban lehető legnagyobb számú eh, partnert vonjunk ebbe a folyamatba, Persze minden tagállammal fenntartunk aktív kapcsolatokat, de elsősorban a kedvezményezett országokra gondolunk, ami azt jelenti, hogy e, előkészítsük, felkészüljünk a különböző gazdasági változásokra, és hogy kéz a kézben járjunk el ügyekben a helyi szereplőkkel. Természetesen ez a hatékony együttműködés elengedhetetlen előfeltétele, ami alapítványunk hatékony működésének. Igaz ez az Európai Bizottság szakértőire, a tagállami eh, szakértőkre, más intézményekkel, a SZEDEFOP-pal, illetve a Dublini Alapítványjal szintén karöltve kell dolgoznunk, hiszen a hatékony együttműködés a közös érdekünk, nem az egymás elleni eh, versengés, hisz az semmiféle eredménnyel nem járna. Mi a célja az alapítványnak? Milyen feladatot kaptunk? Hát fontos számunkra, hogy meghallgassuk az önök véleményét, hogy az önök szakbizottsága képzési, szakképzési szempontból mit vár tőlünk, költségvetési kérdéseket is körbe kell járni, és természetesen a szociális párbeszéd továbbfejlesztése is cél. A második összetevő a munkánkban az az, hogy a az alapítvány eh, vezetőbizottságának vagy vezető testületének a döntéshozatalát előkészítsük, illetve a már elvégzett munkának a, a, az eredményeit felmérjük, levonjuk a következtetéseket ezekből. Fontos, hogy az alapítvány különböző szintű fórumai és az önök szakértői állandó kapcsolatban álljanak, hogy egymást minél korábban tájékoztathassuk eh, egymás kezdeményezéseiről és hogy mi rendszeresen beszámolhassunk arról, hogy mit is teszünk, mi is dolgozunk, és remélhetőleg, hogy mind földrajzi, mind stratégiai értelemben hogyan tudunk az önök prioritásai mentén eljárni, és ezzel egymás munkáját erősíteni, segíteni. Elnök úr, remélem, hogy hatékony és hatásos együttműködést tudunk építeni az Önök Szakbizottság és a mi alapítványunk között és ha mondhatom ezt, talán egy új eh, légkört is tudunk teremteni az együttműködés számára. Az önéletrajzomban olvashatták, hogy milyen idevágó tapasztalatokkal rendelkezem, ezekre most nem térnék ki részleteiben, de annyit hadd mondjak el, hogy talán eh, sokat tehetek eh, az alapítvány. Köszönöm Mizi úrnak. Parkin asszonyi a szó, parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. Számomra is óriási öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma. Nem fogom eh, elismételni azt, amit kollégám mondott arról, hogy eh, milyen fontos az önökkel folytatott együttműködés. Ezért inkább arról beszélnék, vagy arra lennék kíváncsi, hogy mit is várnak pontosan tőlünk. Remélem, hogy valóban egy csapatként tudunk együttműködni, és eh, hogy a kommunikációs csatornákat valóban meg tudjuk végre teljesen nyitni. Oktatás és képzés terén szertágazó tapasztalatokkal rendelkezem, főként bizonyos ágazatokkal együttműködés területén, például a például a műszaki tudományok terén, ahol például az önkormányzatokkal és szakmai szervezetekkel is együttműködtem. Tehát azt hiszem, hogy ezen a téren releváns tapasztalatokkal segíthetem az alapítvány munkáját. Különösen örülök annak, hogy a humántőké fejlesztés ennyire e, fontos részét képezi az alapítvány mandátumának. Annak érdekében, hogy az emberek e, alkalmazhatóságát, munkaképességét javítsuk, munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeit javítsuk, főként most ilyen recesszióban különösen fontos lesz ez, Lehet valószínűleg eh, éppen ezért az Európai Szakképzés Alapítvány számára is ez egy különösen fontos, de nehéz időszak lesz. Ezért a kormányzati és a munkáltatói szervezetekkel kapcsolatban szerzett eh, tapasztalataim is hasznára válhatnak az alapítványnak, és így önök nek is. Mit mondhatnék még? Francia nyelvtudásom sem hagy kívánni valót maga után, talán ez a nyelvi kompetencia is fontos lehet, illetve a projektek sikerénél különösen fontos lehet a kapcsolattartás képességem, főként amikor tudom önöket tájékoztatni korán arról, hogy milyen eh, projektek eh, várhatóak. A különböző köztestületekben betöltött tisztségeim, aprópóján szerzett tapasztalatom, vagy során szerzett tapasztalatom talán különösen hasznosnak bizonyulhat. Köszönöm. Köszönöm Parkin asszonynak, átadom a szót végül Paleoklasszas úrnak parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Hálás vagyok azért, mert két neves kollégám után én is hozzászólhatok. Az ön által hozzánk intézett kérdésekkel kapcsolatban, ami a feladatokat és a prioritásokat illeti, a képzési alap és az igazgató tanács feladatait és prioritásait. Azt hiszem, hogy a képzési alap küldetésének keretében, ha ezt még nem tette volna meg, akkor felül kell, hogy vizsgálja és át kell, hogy gondolja prioritásait és stratégiáját, tekintettel a globális világgazdasági válságra, és konkrétan arra, hogy mindez hogyan hat a foglalkoztatásra és a képzésre. Ezt az új Európai Parlament által felállított szocioökonomiai menetrenddel összhangban kell megtenni. Említést érdemelhet például a kompetenciákra hangsúlyt helyező képzés, hogy így vegyük fel a versenyt az ifjúsági munkanélküliséggel szemben. És a kutatás is jelzi, hogy a munkahelyek fenntartása szempontjából a képzés nagyon fontos, különösen amikor nagy az elbocsátások aránya. Ami pedig azt a szerepet illeti, amelyet én töltenék be az Európai Parlament általi kinevezés esetén, egyértelmű, hogy az Európai Parlament hangsúlyt helyez egyre inkább a foglalkoztatás és a képzés szociális aspektusaira. Következésképpen az Európai Parlamentet az RTF igazgató tanácsában képviselő szakember fel kell, hogy vesse azon kritikus kérdéseket, amelyek rámutatnak az ilyenfajta foglalkoztatási és képzési kérdések szociális dimenziójára, beleértve a képzéshez és a foglalkoztatáshoz való hozzáférést, a fogyatékosságokat, a képzési lehetőségeket, valamint a képzési kedvezményeket ami pedig a foglalkoztatási szakbizottsággal való együttműködést illeti a szokásos kommunikációs csatornák mellett ide tartozhatnak a különböző tájékoztatások, valamint az ETF éves és négy éves menetrendjéről való ismertetések is, valamint a különböző programok és a projektek felvázolása. A szakértők, valamint a szakbizottság ezen kívül adhok jellegű kérdéseket is megvitathat, különböző jelentéseket, szakpolitikai dokumentumokat, továbbá a meghallgatásokra is lehetőség nyílhat. És egyéb kérdéseket is meg lehetne vitatni, és a különböző ETF tervezeti, tervezeteket is meg lehetne vitatnunk. Köszönöm mind a három hozzászólónak. Néhány üléssel ezelőtt itt voltak az ETF képviselői, és mi a szakbizottságban nagyon jó együttműködést folytattunk az ő képviselőikkel és más irodákkal is, ezért örömmel várjuk az önökkel folytatott együttműködést. Igaza van önöknek, az oktatási kérdés egyre fontosabb, a társadalom egészére nézve is, az új gazdasági helyzetben, ahol a kompetenciafejlesztés és a képzés egyre fontosabb szerepet játszik. Különösen ilyen szó, ö, ilyen válságidőkben, ahogy önök is említették, fontos, hogy a szakért, szakértelmet fokozzuk. Igen, van, van lehetőség a képzés fokozása, ezért jó együttműködést várok önöktől. És felteszem a kérdést a szakbizottságnak, hogy mi a választásunk. Van három jelöltünk, beszéltünk velük, a koordinátorokkal, úr úrral, Parkin asszonyjal és Palek Rasszasz úrral. Vajon megválasztjuk-e ezt a három képviselőt, hogy ők képviseljék a parlamentet, ezért e, mivel senki nem ellenzi, úgy tekintem, hogy a parlament egy, egy, egyhangulag megválasztotta önöket. Sok sikert kívánok önöknek, és jó együttműködést remélek. Gratulálok! maradhatnak még, ha érdekli önöket a globalizációs alapról szóló vitánk, vagy akármi. Önök döntik el. Nem, persze nem kötelesek itt maradni. Következő napirendi pontunk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927 per 2006-os LK e rendelet módosításáról szól. Először is megadom a szót Stauner asszonynak. És itt van Jan és az uh, Gazdasági Bizottságtól, mindkettőnket Jannak hívnak, és nagyon régen dolgoztunk már együtt. és gyakorlatilag egyszerre fogjuk abba adni a munkát, de először Annelszönnek adom meg a szót, parancsoljon. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kollegin. Elnök úr, tisztelt kollégák! Itt a globalizációs alapra vonatkozó rendelet módosításáról van szó. A jelentésem ismertetését követően a múltkor már ezt az anyagot megvitattuk. Akkor már egyértelművé vált, hogy mennyire eltérőek a vélemények. Most jó néhány módosítás érkezett, ezek pedig alapvetően a leginkább vitatott pontokra vonatkoznak. Megismétlem, arról van szó, hogy hogyan lehet a finanszírozási kérdést pontosabban definiálni, tehát a fogalom meghatározás, hogy mi a globalizáció, mi az, amit ki szeretnénk fejezni, milyen fajta időtartamra kell, hogy vonatkozzon ez a juttatások, amelyeket folyosítani lehet, illetve a határidők is vitatottak, a kiadások, a kísérő kiadások szintén vitatottak, a bizottság 0,35-öt, 0,25-öt javaslok, és vannak még egyéb javaslatok, amelyek ezt a határt sem érik el. A finanszírozási plafon az EU részéről szintén vitatott kérdés, a bizottság 75%-ra akarta ezt emelni, vannak javaslatok, amelyek egy még magasabb plafont szeretnének, és a végrehajtási időszak ez is vitatott, hiszen minden bizonyal emlékeznek, hogy a bizottság 24 hónapot szeretne. Én úgy látom, hogy tekintettel arra, hogy mennyire nem tartósak a juttatások, ez mindenképpen rövidebb kell, hogy legyen. Ezek lennének az alapvető kérdések, amelyekre a módosító indítványok vonatkoznak. És úgy gondolom, én a következőt javasolnám. Bizonyos pontokban azt hiszem, hogy közelíthetjük az álláspontokat, a többi frakcióval ezeket megvitatnám, illetve a módosítók, módosítások előterjesztőivel, de azt hiszem, hogy vannak olyan javaslatok, amelyeknél nem alakítható ki kompromisszum. Ez a dolgok jelenlegi állása. Nem tudom, hogy a kollégák, akik módosításokat nyújtottak be, talán megvilágíthatnák az álláspontjukat. Köszönöm. Yeah, the other one. Uh, Ina... Mielőtt megadom a szót a képviselőknek, Platini és Söter asszony kérte a szót. Jan Olszon következik, parancsoljon. Ja, ja, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívták a Gazdasági Szociális Bizottságot a szakbizottság ülésére. Mivel itt vannak, mivel a jegyzeteim angolul vannak, angolul szeretnék beszélni. Önök előtt van a véleménytervezet. Két apró változtatás lesz benne. 2010. júniusában e, ellenőrzést javaslunk e, az alap ellenő, felülvizsgálatát, de ez nem lesz járható, tehát ezt nem támogatjuk, de mégis azt gondolom, hogy e, ellenő, felülvizsgálni kell egy vagy fél év múlva. Azt is javasoltuk, hogy az alap az 500 helyett 1000 millió euróról szóljon. Ennek az a célja, hogy nem csak, hogy megvalósítsuk, de hadd utalja két kommunikációra, két javaslatra, amelyek azt mondják, hogy az Európai Gazdasági Helyreállítási Terv, terv lehetővé teszi az EGF működését a felülvizsgált, módosított szabályok értelmében, amelyet fontosnak tartok. Támogatjuk a globalizációs alap munkáját a gazdasági válság idején. Támogatjuk azt, hogy az 1000-ről 500-ra csökkentsék az elbocsátások számát akkor, amikor a felet lehet használni az alapot. Van egy rendelkezés a 8-as cikkben, 8-as C cikkben, amely azt mondja, hogy különböző körülmények között kisebb munkaerőpiacokon kisebb munkaerőpiacok felhasználhatják az alapot az 500-nál kevesebb elbocsátások esetén támogatjuk a 24 hónapos finanszírozást, támogatjuk azt, hogy az EU pénzügyi hozzájárulása 75 százalékos legyen, és különösen annak örülünk, hogy a szociális partnerek aktív szerepet vállalnak az alap kezelésében, és hogy az ő véleményeket is kikérjék az eljárás során, a jelentkezés eljárások során. Ezért javasoltunk módosításokat az 5-ös, 5.2-es 2A cikkben, amely következőképpen hangzik. Partners is essential to the effective use of the fund. Applications shall include the procedures followed for consulted for consulting and negotiating with the social partners and uh, on technical assistance we all a műszaki segítségvel kapcsolatban is uh, nagyon új módosítást javaslunk, amely a következőkben hangzik. Technical assistance should be of a proactive nature involving the member states and European national social partners in using, monitoring and evaluating the EGF. So uh, I would put. Én, tehát hogyha ez még nem is szerepel a javaslatban, nagyon támogatnám uh, a 0,4-es technikai segítség növelését. A végső valam az, hogy a globalizációs alap na ki kell egészíteni a strukturális alapokat és a céles alapokat, hogy a regionális hatóságok, szociális partnerek egyre jobban részt vehessenek a globalizációs alap alkalmazásában, és ezt összehangolhassák a szociális alap működésével. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm. Felszólalok között, de Katini, Linna Szanyi, leírja a szó, parancsol. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le président, euh... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm két árnyékjelentéstevőt nevezett ki, annak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a kettő közül legalább egyik itt lesz, de úgy tűnik, hogy egyik sincs itt, úgyhogy én szólnék a nevükben. Kollégáim azonban természetesen Stauner asszonynak a rendelkezésére állnak, hogy megvitassák majd a javaslatokat. Rövid bevezetésképpen annyit mondanék, hogy a bizottság javaslatot frakcióm támogatja. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a, ez a javaslat megfelel a szükségleteknek, és tekintettel a jelenlegi körülményekre fontos támogatnunk ezt a javaslatot. Ezért mindenfajta módosítást ellenzünk, független attól, hogy ezek erősítenék vagy gyengítenék a javaslatot. Mi ellenezzük ezt, mi azt szeretnénk, hogy maradjunk a jelenlegi bizottsági javaslatnál. Nem kellene semmi sem változtatnunk, de természetesen az előadóval nagyon szívesen megvitatjuk a lehetőségeket. Minden esetre a kiinduló álláspontunk ez és az a szándékunk, hogy ennél az álláspontnál tartunk ki. Köszönöm. Köszönöm, Kotini úr, és aztán Schröter asszony következik. Ah, voilà. Oui, monsieur le président, chers collègues, lors de... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A legutóbbi ülésünkön hosszasan Beszéltem erről a témáról, ezért most megpróbálok rövidebb lenni. De azt az információt kaptok, hogy egy állásfoglalást kell elfogadnunk, de hát már van nekünk egy, ami arról szól, hogy majd egy év múlva szeretnénk egy felülvizsgálatot. Ezért nem mondhatok mást, mint hogy azt javaslom, hogy a bizottság eredeti javaslatához ragaszkodjunk. Ami a falap felülvizsgálatát illeti most a válság egyében, igen, méghozzá minél hamarabb a második, hogyha a válsággal szembe kívánunk nézni, akkor igen, a második pont fontos harmadsorban. A javaslatában módosította a bizottság az alapra vonatkozó szabályokat. Igen, még a mi javaslatainkat is beépítették ebbe. A következő kérdés, további változások lehetségesek-e, vagy szükségesek-e? Igen, a módosítókban és jelentésben is vannak erre vonatkozó javaslatok. Következő kérdés, ami felmerül. Jó ötlete a bizottság javaslatát módosítani? Kérdőjel szerintem. Ezzel csak lelassítanánk el húznánk a megállapodást, az első olvasati megállapodást, ezért a javaslatom az a frakció nevében, hogy a bizottság eredeti javaslatához tartsuk magunkat, és eh, minél hamarabb szüksége van az alkalmazottaknak ennek a, arra, hogy ez az alapműködésbe lépjen. Köszönöm szépen, Sröter asszony a szó. Köszönöm. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat nem optimális, főleg azért, mert nem egyértelmű, hogy azon összegek, amelyeket kiegészítésképpen alkalmazni lehet, ezek vajon fenntartható módon kerülnek-e alkalmazásra, vagy hogy egyáltalán nem lesznek kritériumok. Mi azt szeretnénk, hogy fenntartható módon alkalmazzák az összegeket, tehát hogy az elbocsátott munkavállalók képzésben részesüljenek, ne kizárólag elbocsássák őket, és kész. Éppen ezért egyfajta orientációt építettünk bele a javaslatba, hogy milyen irányban lehetne felhasználni a jövőben ezen forrásokat. Azt kell mondjam, hogy nagyon rossz tapasztalatokat szereztünk a múltban különböző projektekkel, éppen ezért jó lenne ezt az iránymutatást beleépíteni, és hogy ezáltal láthatóvá váljon azt, hogy célirányosan kerül sor az összegek alkalmazására. Nem kizárólag bizonyos pénzek elköltéséről van szó, amelyeket mondjuk megkapnak egy ideig az elbocsátott munkavállalók, hanem folyamatos továbbképzésben részesülnek, és alkalmazkodhatnak, és akár más munkát találhatnak később. A bizottsági javaslatot problematikusnak tartom a technikai segítségnyújtás emelése szempontjából, ez ugyanis a közigazgatás érdekét szolgálja, és számomra nem felismerhető az, hogy ez valóban szükséges-e. Azon számadatok, amelyeket a különböző projektek kapcsán megszereztük, azt láthatjuk ezek kapcsán, hogy soha nem érik el a kellő szintet. Mi képviselőként úgy gondoltuk, hogy a technikai segítségnyújtás túl magas volt, még mindig nem értük el így sem azt a határt, amelyet a rendelet megszabott. Tehát számunkra éppen ezért a javaslat elfogadhatatlan. Ez a technikai segítségnyújtás semmiképpen sem a munkavállalók érdekét szolgálja, hanem a bizottságét és a bürokráciáit, már pedig a munkavállalók érdekeit kellene, hogy szolgálja. Egy további probléma is szóba került, nevezetesen az, hogy ez az Európai Szociális Alaphoz hogyan kapcsolódik, hiszen a szociális alap is egy fontos szerepet tölt be az első pilléren belül, a foglalkoztatási iránymutatásnál. Mi azt szeretnénk, hogy a társfinanszírozási arány itt ugyanolyan legyen, mint a szociális alap esetében. Máskülönben ugyanis nehézé válhat ezen alap igazgatása, nehéz helyzetet idézhet elő az, hogyha különbözőek a szabályozások. Tehát itt inkább technikai kiigazításokról volna szó, számunkra ezek azonban fontosak, mint az a, az általány összeg, amelyet a bizottsági javaslat meghatározott. Mi azt szeretnénk tehát, hogy a bürokrácia minimális legyen, és a forrásokat maximálisan lehessen méghozzá célirányosan a munkavállalók rendelkezésére bocsátani. Az előadó nem fejtette ki álláspontját a módosításokról eddig, ez számomra meglepő, ugyanis jó lenne, hogyha ma kifejteni álláspontját. Remélhetőleg elfogadja a javaslatainkat. Számunkra ettől is függ majd, hogy jóvá hagyjuk-e a javaslatot. Polin. Polin asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Néhány kérdésem van az időrendről. Az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapnak nagyon nagy szüksége van a választókörzetemben, West Midlandben, ahol nagyon sok munkahely megszűnt, és az alapítványt fel kell használnunk képzési célokra. Azt szeretném megtudni, hogy egyetértendünk abban, hogy a módosítást nem azért nyújtjuk be, hogy keresztül nyomjuk. Van-e valami elképzelés arról, hogy mi lesz az időrendje ennek? Hogyha első olvasati elfogadás nem történik meg, akkor mi a következő időrend? Minden tagállamban ö, súlyos következményekkel jár a pénzügyi krízis. Ö, én nem támogatom az első olvasat utáni elfogadást. Nagyon fontos, hogy minden oldalról megvizsgáljuk, azért, hogy a parlament hangját hallassuk, de ilyen esetben, egy ilyen eh, helyzetben, ahol nagyon nagy szükség van a pénzre, fontos tudnunk, hogy mi lesz az időrend. Tehát, hogyha valaki eh, el tudnám mondani, hogy mi fog történni és hogyan. Elnök? Mielőtt megadom a szót a bizottság képviselőjének, el tudom mondani, hogy március 31-én szavazunk, és akkor tudjuk, hogy a bizottság ö, hogyan áll hozzá, és akkor megvizsgáljuk az első olvasat utáni egyezmény lehetőségét. Ha nem, akkor az nem fog ilyen gyorsan lezajlani, hogyha gaz... a, lehet, hogy a következő mandátum alatt ö, tudjuk csak végrehajtani, de a szavazásról azt tudjuk, hogy a következő ülésen történik majd. De ha meghallgatjuk a vitát, akkor ki, kialakul, hogy minek van többsége. Bizottság nem akar hozzászólni, megadom a szót Stauner asszonynak, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Én is szívesen feltennék egy kérdést, ugyanis a Szociális Bizottság álláspontját a különböző kérdésekben mindig nagyon nagyra ítélem és nagyon szívesen elfogadom az ő javaslataikat. Ugyanakkor Olson úr részéről szeretnék kapni egy pontosítást. Mi a helyzet ugyanis egy ilyen komplex esetben, amikor a globalizációs alapból nyújtanák a támogatást, és a gyorsaság fontos a hatékonyság érdekében, hogyan kívánják egy ilyen esetben bevonni a szociális partnereket? Aztán Schröter asszony is említette a következő pontot, hogyha a globalizációs alap kiegészíti a szociális alapot, akkor ez számomra egy problémát vet fel. Néhány módosítás is vonatkozik erre, de tisztán kell látnunk, tisztelt kollégák, hogy mindaz, amit a globalizációs alap keretében adunk ki, azt a szociális alapból vonjuk el. Szikla Szilárd meggyőződésem, hogy az a működő eszköztár, amelyen rendelkezünk ezen a területen, az a szociális alap. A szociális alap hát 57 óta működik, ha jól emlékszem. Ez volt az első strukturális alap. És ami a politikai célkitűzéseket, valamint a végrehajtást illeti, ez működött. A globalizációs alap esetében nem vagyok ennyire biztos ebben a múltban. Nem a bizottság egyéb alapjaiból kaptunk összegeket, hanem ez egy bevezetésre került alap, amelyet ugye jól sikerült eddig felhasználni, a szociális alapból, mint strukturális alapból vonjuk el, tehát az összegeket, és én úgy gondolom, hogy igazából a szociális alap kellene, hogy legyen itt a fő eszköz, azért, mert ez célirányos, fenntartható, és a globalizációs alap mindössze egy átmeneti beavatkozási eszköz kellene, hogy maradjon. Nem szabad ugyanakkor, hogy kiszorítsa a szociális alapot, vagy nem szabad egyenrangúvá tenni ezzel. Nem tudom tehát, hogy a, mm, a az EGSB álláspontja mi ebben a tekintetben. Nem igazán értem az álláspontokat, nem tudok egyetérteni. Ugyanakkor azt is megjegyezném, mivel Schröter asszony tette erre vonatkozóan egy észrevételt, hogy nem foglaltam kellőképpen állást. Nos, úgy vélem, hogy Schröter asszony módosító indítványaival tudok legjobban boldogulni. Én is ellenzem a technikai támogatások szintjének emelését, sőt, Tereszony is megjegyezte, hogy ez, ezen források a bizottság érdekeit szolgálják. Dolgoztam én is öt évig a Költségvetési Szakbizottságban, tehát tudom, hogy milyen problémáink merültek fel 99 és 2004 között a technikai segítség nyújtással, már ami a költségvetés ellenőrzést illeti. Tehát számomra is fontos, hogy azokhoz jussanak el ezen források, akiknek szólnak, és itt nem feltétlenül a bizottságról van szó. Továbbá problémás számomra a, az EU társfinanszírozási arányának a növelése. 75 vagy akár még 75%-ra, vagy akár még magasabb arányra, ahogyan az a javaslatban szerepel. Én úgy gondolom, hogy azért tehetnék engedményeket, és az a módosítások, amelyek a juttatásokat pontosítják, nos, az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy itt nem klasszikus értelemben vett családtámogatási juttatásokról van szó, ezeket nem szabad ebből az alapból kifizetni, főleg nem olyan személyek számára, akik nem minősülnek közvetlenül elbocsátottaknak. Tehát ezt mindenképpen pontosabban kell definiálnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Stauner asszonynak. Az volt a kérdésem, hogy foglalja össze a vitát, de mivel önök feltettek kérdések. Hát nem tudom, hogy Jan Olson kérje a szót. Parancsoljon Jan Olson, és utána a bizottság. Jan Olson a szó. Egy félreértést szeretnék tisztázni. A globalizációs alap kielégészíti az európai szociális alapot, kiegészíti tehát. Nem kettős munkáról van szó. A szociális alapnak megvan a maga szerepe, és ami pedig a munkapiaci partnereket illeti, ők részt vesznek a tárgyalásokban, ezért gondoljuk azt, hogy a technikai támogatás fontos, különösen azért, hogy olyan folyamat zajoljon végbe, amely bevonja a munkapiaci partnereket is a munkába. Köszönöm, hogy az elnök. Stub Jörgensen kérte szót. I would like to make... Köszönöm, elnök úr. Két dolgot hagy tisztázzak. Először is az EGF pénze honnan származik. Valaki azt mondta, hogy a szociális alapból veszünk ki pénzt az EGF-re. Hát ez egyáltalán nem így van az intézményközi megállapodás alapján, amely az EGF költségvetését szabályozza. A költségvetésből bárhonnan elvehetünk pénzeket, amelyeket nem költöttek el, kivéve a szociális alapot és más struktúrás alapokat. Tehát nem igaz, hogy a szociális alaptól vonjuk el a pénzeket, sőt, onnan pont nem. De gyakorlatilag majdnem mindenhonnan máshonnan. A második megjegyzésem, mi úgy véltük, hogy egyértelművé tettük, hogy javaslatunknak mi a háttere. Pénzre van szükségünk, nem túl sokra, de pénzre van szükségünk ahhoz, hogy egy tudásbázist hozzunk létre a tömeges lépítésekkel, létszámcsökkentésekkel kapcsolatban, hiszen az jelenleg rendelkezésre álló információ igencsak elszórt és nem egységes formátumon elérhető. Ezért a javaslatban azt is egyértelművé tettük, hogy nem az Európai Bizottságnak akarunk egy, egy Bianco cseket adni, egy egyértelműen magunkkal tehát szabad kezet adni, hanem egyértelművé tesszük majd azt, hogy a, a szakmai segítségnyújtás technical assistance-ra kapott pénzt mire akarjuk elkölteni, és ezt előre megmondjuk, hogy mindenki láthatja, jobb láthatja. Köszönöm elnök úr. Köszönöm én is. Ahogy már mondtam korábban, a következő ülésünkön szavazunk erről, azaz március 31-én. Így ismerjük a szakbizottság álláspontját, és így lesz egyszerűbb első olvasat után e, sikeres az elfogadás. Ezzel a mai vitát lezárom. Most tovább megyünk. Tízes napi rendi pont következik. A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedésekről. A Nőjogi Bizottság e, végezte a vizsgálatot, mi véleményezzük, Madeira asszonyja a szó, parancsoljon. Ehm, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, mindenekelőtt szeretnék elnézést kérni a bizottság nevében, ugyanis sajnálatos az, hogy még mindig nem kaptuk meg a módosító indítványok fordítását, ezáltal ugyanis érdemi munkát folytathatnánk. még mindig nem hivatalos fordításokkal dolgozunk. Dolgozunk tehát, de nem a legjobb feltételek mellett. Így nem tudunk optimális munkát végezni, pontos munkát, és itt többek között saját magamra is gondolok, én vagyok ugye az előadó. Tanulmányozzuk ugye a módosító indítványokat, és úgy tűnik, hogy ugyanabba az irányba mutatnak, ami lényegesen megkönnyíti a munkámat, ugyanis nem tapasztaltam alapvető nézeteltéréseket. Azért vagyunk itt, mert munkajogi kérdésekkel foglalkozunk, a jogérvényesítést kell biztosítanunk ezen nők számára, a jogérvényesítés lehetőségeit, méghozzá úgy, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet feltételeinek eleget tegyünk. Horizontális módon kell tehát megértenünk és megtanulnunk azt, hogy mi is forog itt kockán. A különböző módosítások gyakorlatilag mind ugyanabba az irányba mutatnak, egyetértenek tehát, vannak eh, bizonyos eh, kisebb kételjeim, egyes módosító indítványokra vonatkoznak, főleg ami Schröter asszony módosításait illeti. És ha már itt van, jó lenne, ha kifejtené, ugyanis nem igazán értem, hogy a 21-es eh, módosító indítvány, valamint az 58-as milyen célt kívánnak elérni. Hálás lennék tehát, hogyha ezeket ki tudná fejteni. Továbbá vannak bizonyos értelmezési nehézségeim a célkitűzésekkel kapcsolatban, a Weisberger a 35-ös és a 38-as módosító indítványokkal kapcsolatban. Igazából nem értem azt, hogy milyen célokat szolgálnak ezen módosító indítványok. Nem tudom, hogy Schröter asszony ki tudná fejteni azt, hogy a 21-es és 58-as módosító indítványnak mi a célja, nos, hálás lennék. Ha ezt sikerülne tisztáznunk, akkor azt hiszem, hogy közös megértésre juthatnánk. Tekintettel arra, hogy a módosító indítványok hasonló célok elérésére törekednek, mivel úgy tűnik, hogy ugyanazon a hullámhosszon mozognak és összhangban vannak, ezáltal látható, hogy mégiscsak kényes kérdéskörről van szó, olyan témákról, amelyek horizontálisan érintik az összes frakciót. Az európai belső piacon, a munkaerőpiacon nagyon fontosak ezek a kérdések. Fontos, hogy minimális védelmi előírásokat tudjunk megállapítani ezen nők számára, amelyek összhangban kell, hogy legyenek az Euró- a munkaügyi világszervezet szabályaival is ez a munka jelentős mértékben megkönnyítette a vitát, és jó lenne, hogyha a tanács és a segítségünkre sietne, ezáltal ugyanis azt hiszem, hogy elérhetnénk egy végső megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hárman kértek szót. Linn asszony, Schröter asszony és Tauner asszony. Linn asszony, a szó Köszönöm, röviden. Akkor ez azt jelenti, hogy 16-os, 17-es és 41-es módosítomat el tudják fogadni. A 16-ossal kapcsolatban az indoklása, amely kinyomtatásra került, nem a megfelelő indoklás. Ez egy másik irányelvre vonatkozott, itt valami hiba történt, ahogy arra gondolom már többen rájöttek. Tehát amikor az indoklást olvassák, akkor kérem, hogy gondoljanak arra, hogy itt valami hiba csúszott a gépezetben a 6 hetes kötelező ö, szülési szabadságról beszélünk, az ILO ö, kötelezőről beszél, de szerintem ö, ez az egyénen kell, hogy múljon. De az, hogy a kötelező ezt a hat hetet akkor kivenni a gyerekszülés után, van, aki van, aki még 6 hetet se akar kivenni. Tehát erre gondoltam itt. Tehát itt a kötelező jellegét törölném ennek a 6 hetes szülési szabadságnak a 16 41 ben de egyébként nem lehet a problémák. Schröter asszony, majd Stauner asszony következik. Ja, ich, ö... Nem szeretném húzni az időt de számomra fontos mégiscsak kitérni arra, amit az előadószony is megemlített, amikor azt mondta, hogy nem érti, hogy miért terjesztettem elő ezen módosító nyitványokat. Az irányelv ezen módosításai a 2003 per 73-as irányelvre is vonatkoznak. Éppen ezért fontos tehát, hogy az európai jogalkotásban egymáshoz igazítsuk őket, és következetesen járjunk el. De a támogatás azokra kell, hogy vonatkozzon, akik ezt kívánják majd igénybe venni, és éppen ezért szerintem ez nem eléggé jut kifejezésre ebben az irányelvben. Ennek hátterében az húzódik meg, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvvel szeretném ezt a fajta kapcsolat létrehozni, ezt fontosnak tartom, ugyanis tudok a gyakorlatból említeni olyan példákat, amikor az anyák nem tudták igénybe venni, nem tudták érvényesíteni jogaikat. Éppen ezért ezt a kiegészítést fontosnak tartom, hogy következetesek legyünk a két irányelve. Ez húzódik meg tehát a két módosító indítvány mögött, hogy a nyelvezetet is szeretném pontosítani, kiegészíteni. Szeretném, hogy a bizottság is megértse, hogy miért ennyire lényeges ez, ugyanis a gyakorlatból azt láthatjuk, hogy a valóságban nem lehet élni a joggal a munkáltató részéről való bizonyos nyomás miatt. Éppen ezért fontos, hogy érvényesítsük azt, ami a másik irányelben is szerepel. Köszönöm, Stauner asszony. Köszönöm, elnök úr. Egy formai kiigazításra van formai kiigazításra van szükség, ugyanis az imént azt kellett megállapítsam, hogy Thomas Mann mellett szerepel az én nevem is, mint a módosítás szerzőjeként, ezt elutasítom, ez nem felel meg a valóságnak. A 38, 39, 44 és 47-es módosító indítványokat én semmiképpen nem Thomas Mannnal együtt készítettem. Ő ugyan frakcióm tagja, de akkor sem együtt készítettük ezen módosításokat, ez egy hiba, ugyanis így ellentmondanék a saját módosításaimnak. Tehát kérném önöket, kérném a titkárságot nyomatékosan, hogy amit így hirtelen észrevettem, a 38, 39-es, 44-es és 47-es módosító indítványoknál törölje a nevemet. Ezen kívül pedig még volna egy általános észrevételem. Kérném az előadót, ott az én 15-ös módosításomról van szó. Kérném, hogy az előadó vegye figyelembe azt, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nevelési szabadság vagy szülői szabadság is a szabályozás része, tehát egy olyan alapelvet kellene ide beépítenünk, amely arra tér neki, hogy az az irányelv, amely kizárólag kifejezetten arra vonatkozik, hogy az anyák Nos, én a 18 hónapot nagyon támogatom, tehát hogy ezt követően térjenek vissza a munkahelyükre, de persze vannak államok, ahol a jogszabályok, mint például nálunk Németországban, lehetővé teszik hogy jóval hosszabb időtartamot is igénybe vegyenek a szülők nevelés vagy szülői szabadság címén, tehát ezt is érdemes lenne az irányelvben legalábbis megemlíteni. Tisztában vagyok persze azzal, hogy más szabályozások európai szinten a szülői szabadsággal vagy a gyermeknevelési szabadsággal foglalkoznak, de úgy gondolom, hogy ami itt a 15-ös módosításban szerepel, tehát amit javasoltam, az mindenképpen jót tenne ennek a javaslatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Többen nem kértek szót. Madeira asszonyi a szó. Kérem foglalja össze a vitát. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm a pontosításokat. A 21-es és 58-as módosító indítványokkal kapcsolatos kételjeim annak tudhatóak be, hogy egy másik irányelvvel ezt összekapcsolni, nem tudom, hogy a megfelelő politikai üzenetet közvetíti el, tekintettel arra, hogy ez egy nagyon bonyolult és kényes irányelv is de bárhogy is legyen, az, hogy beépítsük az irányába vagy sem, azt hiszem, hogy ami a lényeget illeti, abban egyetérthetünk. Lin asszony kérdésére válaszolva nem az ő módosító indítványaira utaltam, azért mert a korábbi viták során egyértelművé vált számomra az álláspontja, és azt is megértettem, hogy legyen 6 hét, amelynek során védelmet kap az anya. Ez az opció, ez egy olyan jog, amelyel az asszony vagy él, vagy sem, de az államnak biztosítania kell azt, hogy mindannyiunk számára biztosított ez a jog, ezzel élhetünk, vagy sem. Tehát az ember a szülést követő másnapon visszatérhet a munkahelyére, minden esetre a jogot biztosítani kell, és ezt az anya dönti el, hogy él ezzel a joggal vagy sem ha a nő pedig nem kíván élni ezzel a szülési szabadsággal, az ő döntéséről van szó. Tehát az egyéni döntés jogát biztosítani kell, ugyanakkor az irányelv szempontjából fontos, hogy a nők számára ezt a jogot biztosítsuk, és ezt az időtartamot fenntartsuk számukra. Ami Stauner asszony észrevételét illeti. A módosító indítvány semmilyen problémát nem vet fel számomra, itt a 15-ös módosító indítványra gondolok. Természetesen jó néhány itt szereplő javaslat ugyanarra a témára utal, ugyanabba az irányba halad. Minden bizony emlékeznek arra, hogy a múltkori vita során ezt már kifejtettem. És sajnálom, hogy ezen irányelveket külön vitatjuk meg, nem pedig együtt, ugyanis sokkal gyümölcsözőbb és gazdagítóbb lenne a vita, ha együtt tudnánk őket megvitatni. Minden esetre ezen módosítások semmilyen problémát nem vetnek fel. Köszönöm. Én is köszönöm. Ezzel lezárjuk az ügyben folytatott vitát. Március 31-én szavazunk az anyagról. A témát erre ezzel már lezárom. 11-es, 12-es napirendi pont következik a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményről és annak fakultatív jegyzőkönyvéről szól. Vitatkoztunk Jeleve asszonynal, mert hogy az egyezményeket a tagállamok szavazok, szavazák meg, és erről mi nem tudunk befolyásolni tudunk véleményt alkotni, ezért egyetértődtünk abban, hogy a következő lesz a rend. Létrehozunk egy állásfoglalást, e, és jelentést e, kapunk a bizottságtól is. Tehát e, a benyújtott módosítások sok az egyezményhez és a jegyzékönyvhöz benyújtott módosítások belekerülnek az állásfoglalba, ezért új határidőt szadunk meg, hogy további módosításokat lehessen benyújtani, ez pedig március 6-a lesz. Ez a javaslatom. A tárgyaláshoz és a szavazáshoz megbeszéljük az egyezményt, a, proto- a jegyzőkönyvet és a módosításokat is. Parancsoljon, jeleve azt, hogy a szó. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които направиха допълнения към двата протокола, към двата доклада. Припомням, че бяха... Има ли? There's some problem of... Köszönöm, elnök úr, és elnézést kérünk a kényelmetlenségért. Először is hadd köszönjem meg a kollégáknak, akik módosításokat nyújtottak be a jelentéshez. El kell mondanom, hogy 32 módosítást nyújtottak be, 19-et pedig a fakultatív jegyzőkönyvhöz. És ahogy eh, elnök úr már meg elmondta, ezek közül nagyon sokat elfogadhatatlannak eh, tartottunk eljárási szabályok miatt. Ezért meg kellett változtatni az eljárást. Az Európai Parlament eh, mindig is nagyon következetes volt annak abban törekvésében, hogy támogassa a fogyatékkal élő emberek életét segítő jogszabályokat, és ahogy múltkor is elmondtuk, most először történik meg, hogy az Európai Parlament véleményét kikéri az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága. Tehát nyilván mindannyian egyetértenek velem abban, hogy többet kéne mondanunk annál, hogy egyszerűen csak zöld utat adunk ennek az egyezménynek. Beszéltem a szervezetekkel, fogyatékosok szervezeteivel, nagyon sok országban, saját országomban is, és azt láttam, hogy ennél sokkal többet várnak az Európai Parlamenttől, nem csak egy egyszerű igent vagy nemet. Nagyon sok módosítást nyújtottak be, és azt gondolom, hogy ez a vitát segíti elő, mert erőteljesebben kell hallatni a hangunkat az egyezmény és annak jegyzőkönyvét illetően. Amikor a szakbizottságunk elkezdett dolgozni ezeken a dokumentumokon, az egyezményt ratifikáló országok száma mindez csak négyen voltak, Szlovénia, Magyarország, Spanyolország és Ausztria. Már két újabb ország csatlakozott, Svédország és Németország. Ahogy elnök úr is mondta, javasolni fogunk egy, javasolni fogunk egy állásfoglalást. Önök előtt van ennek a tervezete amely tartalmaz a módosításokat is, amelyet önök készítettek jelentésünkről, vagy valamint néhány javaslatot, amelyet a fogyatékkal élők szervezetei nyújtottak be, valamint a Nőjogi Bizottság javaslatait is. Várom az önök észrevételét, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, mondja az elnök. Egy e, kolléga kért szót, lehet, hogy többen lesznek később, később de Lynn asszony a szó most. Yes, thank you for that, and thank Köszönöm szépen. Köszönöm mindezt a munkát, amit elvégzett. Természetesen egyetértünk, itt van öltünk a tervezet is, tehát csak annyit tudok mondani, hogy hálás vagyok, hogy az általam benyújtott módosító indítványainkat az állásfoglalás tervezetbe beépítette, tehát azt hiszem, hogy különösebb problémáink ezzel nem lesznek. Köszönöm. Köszönöm én is. Önöké a szó. Van-e megjegyzés? Jeleve asszony részéről ha nem, akkor azt mondom, hogy az ügyben folytatott vita, nem, Filippos nem Matthews kérje szót, csak ellenőrizni szeretném, bár tudom a választ, hogy mivel ez egy állásfoglalás, amelyről majd a szakbizottságban szavazunk, az eredeti előadó jelen lesz, ugye? Az ő neve felesztüntetve. Igen, az elnökkel együtt. Csak tisztázni szeretném, hogy ő, a, ő áll mögötte. Köszönöm szépen, ennyit akartam csak. E, a jó munkát mindig értékeljük. Köszönjük, mondta az elnök. Ezzel elmondom, hogy erről is március 31-én szavazunk. Az egyezményről, a e, jegyzőkönyvről és a módosításainkról. Következő napi rendi pontunk amely a megújított szociális menetendről szól. Előadója Hol van Szilva Penéda úr? Ott van! Szilva Penede úr, a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Azt szeretném megjegyezni, hogy eh, ezen javaslat eredeti változatából indultunk ki, akkor még nem tudtuk azt, hogy a gazdasági, illetve pénzügyi válság Európára, illetve a világ egészére hogyan hat majd. Nos, az utóbbi hónapokban még aggasztóbb adatokat is megismertünk, és ez minden bizonyal indokolja, illetve befolyásolja azt a 22 módosító indítványt is, valamint azt az egyéb 5 módosító indítványt, amit Eszkovár kollégával együtt készítettem el. A kollégák elé kerülő szöveg tehát a szociális és gazdasági válságot, illetve körülményeket jobban tükrözi. Szeretnék minden kollégának a módosító indítványokért köszönetet mondani, ezen módosításokat alaposan átolvastam, és a frakciók árnyékjelentéstevőinek különböző szövegeket, kompromisszumos indítványokat dolgoztam ki. Tudjuk, hogy egyensúlyra kell törekednünk, egyensúlyt kell teremtenünk, hiszen ezen kérdések nagyon fontosak, és a szociális prioritásokat meg kell valósítanunk. Ugyanakkor arra is tekintettel kell lennünk, hogy az európai gazdaságnak ismét helyre kell állnia. Lenne néhány dolog, amelyre szeretnék kitérni. Tekintettel a jelenlegi válságra egyértelműen le kell szögeznünk hogy egy olyan Európára van szükségünk, ahol a szociális politika erősebb, ez teljesen egyértelmű, és ez az legfontosabb kitétel. Hiszen végeredményben a szociális béke biztosítása a lényeg. Éppen ezért nem szabad hogy csökkentsük a szociális kiadásokat, hanem sokkal inkább a struktúrák megreformálására van szükség, azért, hogy az európai szociális modellt fenntarthatóvá tegyük. A múlt héten 18 módosító indítványt ismertettem a különböző frakciók árnyékjelentéstevőinek, és úgy hiszem, hogy igazából nincsenek áthidalhatatlan különbségek, tehát meg tudunk állapita, állapodni, és minden bizonyal egy jó jelentést dolgozunk ki. Néhány módosításra szeretnék kitérni például a C preambulum bekezdésnél azt hiszem, hogy kompromisszumot értünk el. Ott ugyanis a legsérülékenyebb szociális csoportokról van szó, a szegénységről, a 19, a 20-as módosító, a Kusztácser, valamint a 25-ös módosító indítványok szintén nagyon lényegesek. Továbbá arra törekedtem, hogy rámutassak, én nem ellenzem a Lin féle 41-es módosítást, a Papatulos és Zimmer, valamint a 43-as módosításokat, hiszen gyakorlatilag mindegyik ugyanabba az irányba mutat. Szeretnék egy jó módosítást elérni a 74-es módosítással, amely egy új bekezdést illeszt a szöveghez a tagállami rendelkezésekre vonatkozóan. Ezáltal pedig az 54-est és az 58-ast összekapcsolhatnánk. Továbbá 77, 78, 75, 78, ezen módosító indítványok, azt hiszem, hogy ezeket mind összekapcsolhatnánk egy olyan bekezdésbe, amely azt hiszem, hogy sokkal átfogóbb és jobb kifejező erejű lenne. Úgy gondolom, hogy lehetőség nyílik az egyensúly megteremtésére a 91-es módosítás, a 82-es, a Kusztacser, a 83-as módosító indítvány szintén kivitelezhető. A 9-es kompromisszum is a foglalkoztatási politikáról szól, arról, hogy a szociális befogadást hogyan segítheti elő. Van egy kompromisszum, a 77-es, Escobar Kusztacser kollégák tollából. A 13-as pontban pedig arról van szó, hogy fokozottabban be kell vonni a munkavállalókat a vállalatba. Különböző módosító indítványok vonatkoznak erre, azt hiszem, hogy itt is lehetséges a kompromisszum. Bushill Matthews úr módosító indítványa például, illetve a 117-es. Egyéb módosító indítványok pedig a bevándorlás hatásaira utalnak. Úgy gondolom, hogy a 128-as valamint a 130-as és a 137-es módosító indítványok között is kialakítható a kompromisszum. Bosil Matthews kollégának köszönöm a módosító indítványait, és a 70, a 127-es módosító indítványok kapcsán. Ezeket úgy szeretném összekapcsolni, ahogyan azt Bushil Matthews úr is megfogalmazta. 183-as, a 153-as módosító indítványok a Nőjogi Szakbizottságból. Ezen módosító indítványokat ugye a Nőjogi Bizottság már elfogadta. A Környezetvédelmi Szakbizottság, a Kulturális Szakbizottság is előterjesztett módosító indítványokat, tehát mindenkinek köszönöm az együttműködését, és bízom abban, hogy a szavazás is megfelelőképpen alakul majd. Köszönöm. Tetsző, Köszönöm szépen Szilva Penedé úrnak. Ketten kértek szót, Krémász úr, és aztán Kusztasek úr. Parancsoljanak. Yes, uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy nagyon fontos Penedé has formulated, and I do. Nagyon fontos üzenetet fogalmaztunk itt meg, és egyetértek azzal a céljával, hogy Ebből a szempontból nagyon jó irányba haladunk, és jó célokat határoztunk meg. Az általunk meghatározott legfontosabb javaslatok egy stratégia részét képezték. A végcél az volt, hogy ambiciózusabban lépjünk fel. Az Európai Bizottság tavaly nyáron hozta nyilvánosságra a szociális napirendet. Mindannyian úgy gondoltuk a frakcióban, hogy ez túl kevés, túl későn jött. Főként a többi témával kapcsolatban fontos még egy-két dologra kitérni, ezért például a tisztességes munkához kapcsolódó javaslatunkat benyújtottuk a kollektív szerződésekre vonatkozóan, és így tovább, és így tovább. E szempontból azt hiszem, hogy Penedeo kollégával jó úton haladunk a kompromisszumok felé. A az egyik módosításommal kapcsolatban van egy fordítási probléma, a félreértéshez vezethet. 112-es számot viseli ez, ami fel kéri az Európai Bizottságot arra, hogy egyértelműen különböztesse meg a az alkalmazottak a, és a valóban önfoglalkoztatók e, valódi önfoglalkoztatók a különbséget, e, és egyes nyelvi fordításokban, nyelvi verziókban ez e, áll önfoglalkoztatóként jelenik meg, pedig pont az ellenkezője lett volna a célom, tehát a, a, akik az egy szemében alkalmazottként és munkáltatóként eljáró, valóban ön alkalmazó, ön magánvállalkozókra gondolok itt. Az én anyanyelvemen nonsens a megfogalmazás, hogy angolul nyújtottam be, és a holland fordítás az teljesen hibás, de majd a többiekkel a kompromisszumokat tovább folytatjuk. It happens, it happens. Megtörténik, velem is megtörtént, amikor uh, Laval ügyről írtam jelentést, a svéd fordítást sem volt igazán hely, helytálló. Kosztaser úr következik, aztán majd Leider úr, parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Az előttem szóló kollega, Krémer úr általános megjegyzéseivel egyetértek, tehát nem szükséges semmit megismételnem, de Szilva Penéda úr irányába szeretném megjegyezni, hogy az ő maga módosító indítványa is lényegesen javítottak az anyagon, és a kompromisszumos javaslataiba is beépített jó néhány olyan dolgot, amiért köszönettel tartozom. Néhány konkrét észrevétel Amikor a szegénység elleni küzdelemről van szó, azok esetében, akiket érint a szegénység, sajnálom, hogy az én módosító indítványomból a roma ö, migránsok, illetve a papírok nélküli, roma, a papírok nélküli bevándorlók kikerültek, Tudjuk, hogy ők a szociális piramis legalján helyezkednek, és szerintem őket nem vehetjük ki csak azért, mert pillanatnyilag most populisztikus említést tennünk róluk, hiszen ők, őket gyakran bűnbakká tesszük mindazért, ami Európában zajlik én ugye osztrák vagyok, tehát nem akarok a, az olaszországi eseményekre utalni, de a tegnapi karintiai választási eredményekre utalnék, tehát azok, akik leginkább szidják a külföldieket, ők azok, akik a legjobb eredményeket érik el. Nos, az Európai Parlamentben szerintem ezt nyomatékosan meg kellene említenünk az integráció érdekében és a szegénység elleni küzdelem érdekében. Ami a kettes kompromisszumot illeti, ezzel egyetértek. Az egyes kompromisszum esetében ezt még egy szóbeli kiegészítéssel talán lehetne tökéletesíteni. Ami a kettes kompromisszumot illeti, ezt elfogadom, még akkor is, hogyha az általam említett megelőző intézkedések ebben nem szerepelnek, de ez talán annyira nem lényeges a hármas kompromisszumnál, azonban problémás szerintem, ugyanis a flexicurity-t egyfajta csodaszerként említjük gyakran, holott ez általában csak a vállalkozók szempontjából egy csodaszer, de amikor a másik felet is megnézzük, ugyanezt a rugalmasságot nem sikerül biztosítani a másik oldalon, a munkavállalók esetében. Szerintem fontos a fenntartható munkahely teremtés, és éppen ezért a másik oldalt is meg kellene említeni, de sajnos erre nem történik utalás. A négyes kompromisszum, nos, ennél a javaslatnál az én javaslatom arra vonatkozott, hogy megfelelő minimál jövedelem, a minimál elkerült, kikerült a szövegből, valószínűleg szándékkal, és ebben az összefüggésben, amikor a vállalatalapításról, illetve a vállalatalapítások ösztönzéséről van szó, tűnik, hogy minden eszköz helytálló. De ha azt mondjuk, hogy azok, akik nehézségekkel küzdködnek, ők a felelősek és boldoguljanak saját maguk, nos, nem tudom, az ötös kompromisszumos indítvány számomra elfogadható erősen lerövidíti az eredeti szöveget, a regionális, teritoriális aspektusok ebben szerepelnek, de valóban úgy gondolom, hogy ezzel a rövidebb változattal elég jól boldogulunk, és ugyanezt mondhatom a hatos kompromisszumról is. A szociális, fenntartható, globálisan méltányos politika, ugye Szilva Peneda kollega fő prioritásai, ugye az integráció és a szegénység elleni küzdelem szerepelnek ebben, tehát köszönöm az előadónak. Köszönöm szépen Leider úr, és utána Buzső Mátyőzi a szó parancsának. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour euh, remercier monsieur Silva Peneda pour... Euh, köszönöm szépen, elnök úr. Silva Peneda úrnak köszönöm az elvégzett munkát, és hogy ennyire nyíltan állt hozzá a kompromisszumos megoldásokhoz. Ritka az ilyen kompromisszum készség. Azt hiszem, hogy megállapodásra tudunk majd jutni. Hogy említsem meg azt, hogy sokunk számára ebben a bizottságban a következő, az Európai Unió munkában a következő lépés a szociális Európa képítése, hiszen bizony sajátos módon a szociális Európa építményén igencsak nagy eh, lyukak tátonganak. Ezeket kell betömögetni szépen lassan, ezért alapvetően jó megközelítésünk. Ahogy eh, Sziva Penede úr is mondta, és egyetértek ezzel én is, főként gazdasági válság idején még több forrásra van szükség annak érdekében, hogy még nagyobb eredményeket érhessünk el. Itt van például a globalizációs kiigazítási alap, globalizációs alap. Még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy meg tudunk majd állapodni. Várom a kollégák válaszát e-mailben azzal kapcsolatban, hogy a módosítóikat sikerült a megfelelő módon figyelembe vennünk, és ezt követően pedig Szilva Penenda kollega fogja a végső formájába önteni a szöveget. Hagy említsek meg még egy dolgot, ami nem más, mint a közérdekű e, szociális szolgáltatások. Eh, ezek nélkül nem építhetünk ki valódi szociális Európát. Matthews. Köszönöm szépen Busher Matthews, és aztán Tamas Aszkal asszony következik. Thank you, Chairman. I think this... Köszönöm, elnök úr. Minél arra mutat, hogy egy különösen erős megfogalmazású jelentés készül. Köszönjük az előadónak a kemény munkáját. Jó volt hallani a többi frakcióból származó kollégáknak is ilyen pozitív a véleménye. hiszen főként ilyen nehéz időkben sokat tenni valunk ezen a téren. Hagy mondjam el, hogy nyilván az előadó vezeti majd, eh, vezet majd bennünket ez ügyben, de nem szabad túl nagyot markolnunk, hiszen a végén akkor keveset fogunk. Fontos, hogy minél több párt támogassa ezt a jelentést, nem szabad, hogy ez egy karácsonyfa jelentésé váljon, csak azért, hogy minél nagyobb támogatást biztosítsunk. Itt van például a minimálbér, vagy a megfelelő szint fölötti bér kérdése. Ez nagyon kényes kérdés, hiszen tagállami kompetenciákat érint. A egyenlő bérezés elvét mindenképpen meg kell említeni, de ez különösen kényes terület, ahol nagy körültekintéssel kell eljárnunk. Itt van például az ideglenes munkavállalókra vonatkozó irányelv, a, most pedig egy másik irányelv, a küldött munkálatokra vonatkozó irányelv kezd megjelenni a láthatáron. Kérek mindenkit, hogy ne itt próbáljuk ezt a kérdést megoldani, hanem majd az irányelv keretében oldjuk meg az ezzel kapcsolatos problémákat. Ugyan itt van az alapvető jogok kartájának a kérdését, ne így próbáljuk megoldani, hanem majd a helyén kezeljük a lehető legegyszerűbb jelentés, a lehető legnagyobb támogatással. Ez kell, hogy a célunk legyen. Ne. Az elnök Bizonyára emlékszik ön is, hogy a kiküldetéssel kapcsolatos irányelv támogatottsága milyen nagy volt, amikor, amit nekünk köszönhető. Igen. Tehát akkor ön is egyetért velem, elnök úr, hogy nem kell erre újra, újra utalni a jelentésben? Nem, ezt nem mondtam. Tomaszewska asszony következik, majd Kretűi asszony. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam zabrać głos. Elnök asszony, elnök úr, tartalmi és technikai kérdések kapcsán szeretnék szólni. A módosító indítványok, amelyeket előterjesztettem, nos, ezek kapcsán a több gyermekes családokra utalnék. Nem tudom, hogy más országokban mi a helyzet, de Lengyelországban ezt a kérdést megvizsgáltuk, és eh, ahol egyedülálló szülők vannak, akiket érzékeny vagy sérülékeny csoportnak neveznek, őrájuk tehát tekintettel kellene lenni, amikor a szegénység elleni intézkedéseket foganatosítunk. Az egyfőreső jövedelem ezeknél magasabb, mint a többgyermekes családok esetében. A helyzet nehéz, demográfiai értelemben szólva. És véleményem szerint a többgyermekes családokat nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Ugyanis különös figyelmet kellene szentelnünk ezen családoknak. Amikor ugye ezen családokra vonatkozóan a szegénység elleni küzdelmet folytatjuk. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb gyermek, lehet, hogy nem a legtöbb, de azért nagyon sok gyermek rosszabb körülmények közt nő fel, rosszabb képzési esélyekkel rendelkezik. Éppen ezért nyújtottam be ezt a módosítást. A második megjegyzésem pedig, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy egyetértek Kusztácser úrral. A rugalmas biztonságot, a flexicurity általában egy csodaszerként említjük, holott nem az véleményem szerint, tehát osztom a véleményét. Sajnálom ugyanakkor, mert nem sikerült az én nyelvemen, vagy akár angolul módosító indítványokat találnom, már ugye a kompromisszumos indítványokat említeném. Szerintem ezeket a többi nyelven is rendelkezésre kellene bocsátanunk. Csak franciául vannak meg, én pedig sajnos nem beszélek franciául, és hát úgy gondolom, hogy ezt a problémát azért minél hamarabb meg kellene oldanunk, hiszen nem először fordul elő ebben a szakbizottságban és ezen szövegeket azt hiszem, hogy mindenki számára érthetővé kellene tennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kreti asszony, és utána Linna asszony következik. Mulțumesc mult. Vreau să cer întâi iertare colegilor pentru întârzierea absolut justificată. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy a Első piaci bizottságban két hosszú szavazást ültem végig, és Kuneva biztos asszonynal is kellett találkoznom, ezért érkeztem késve, sajnálom. De Szilva Pénéde úrnak, az előadónak köszönöm én is, hogy ilyen nyíltan fogadta, nyitott volt a mi véleményünkre. Ennek köszönhető az, hogy sikerült megtalálni a közös nevezőt. Persze vannak mindig eltérések, véleménybeli különbségek, de ezek nem áthidalhatatlanok. Ahogy azt már korábban elmondtuk, minden olyan kompromisszumot támogatunk, amely ö, áramvonalasítja a szöveget, ha használtam ezt a kifejezést, minél egyszerűbb, rövidebb megfogalmazást kívánunk ö, viszont látni. A módosítók nak van egy csoport, amelyre azt mondta, azt javasolta az előadó, hogy ellen, ellenük szavazzunk, mert ezek már szerepelnek a Nőjogi Bizottság véleményében, de néha más szakbizottságok véleményét túlságosan könnyen figyelmen kívül hagyjuk. Ezért kérem, hogy ezeket feleslegesként ne szavazzuk le. A módosítók egy másik csoportja a bizottságot ért kritikát kívánja puhább megfogalmazásba önteni. Nos, ez ügyben azt hiszem majd meg tudunk állapodni. Nem okozhat ez megoldhatatlan problémát. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy még hogyha a tagállamok kompetenciája és a bérek kérdése. Nekünk, mint az állampolgárok képviselőiként, nekünk kell, igenis foglalkoznunk kell, még akkor is, hogyha a hatáskörünk nincs feltétlenül ez ügyben, hiszen mi képviseljük mégiscsak az európai polgárokat, ezért ami őket foglalkoztatja, az minket is foglalkoztat. A szocialisták véleményét már hallhattuk. Én optimista vagyok, szerintem nem lesz nehéz megállapodni. Még egyszer köszönjük Szilva Peneda úrnak az együttműködést. Köszönöm szépen. Linda asszony következik. Yes, thank you. Uh, we've had... Köszönöm szépen. Bizonyára mindenki tudja, a szociális napirend és annak megújult változatával kapcsolatban uh, az én általam írt jelentés apropóján már igen hosszú vitákat folytattunk. Jó látni a Sziva Penede jelentésben, jó viszont látni a Sziva Penede jelentésben az én egykori jelentésemnek jó néhány elemét. Az én módosítóimra vonatkozó kompromisszumokat el tudom fogadni, nincs ezekkel semmi gond. Ami a minimál jövedelem és a minimálbér kérdését illeti. Vannak itt módosítók, amelyek arról beszélnek, hogy a legtöbb tagállamban van valamilyen bérrendszer, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a minimál bérrendszert vezesse be. Szerintem ugyanis fontos, hogy a minimál jövedelem, minimál bér fogalma bekerüljön a szövegbe, hiszen enélkül az embereknek nagyon nehéz helyzetek alakulhat ki. A diszkriminációval kapcsolatban újra és újra igenis hivatkozni kell arra, hogy teljes mértékben alkalmazni kell a diszkrimináció ellenes jogszabályokat. Enélkül ugyanis nem létezhet sem egy megújult szociális napirend. Bár egyet értek azzal, hogy nem szabad olyan dolgokat dönni jelentésben, ami nem nyeri el minden eh, frakció támogatását, tehát ennek ellenére, hogyha mindent kiveszünk, amelyiknél e, ez a veszély fenyeget, akkor sokkal rosszabb jelentést kapunk, mint hogyha mindezeket bent tartanánk a szövegben. Köszönöm, miért megadom a szót. Szilva Penéda úrnak, az előadónak egy dolgot, hogy mondjak el, minimálbérrel kapcsolatban. Az északi sok andinev országokban minden ilyen mm, megállapodás a kollektív szerződéseken belül kerül megállapodásra a minimálbér is. Tehát, hogyha a minimálbérről beszélünk, akkor az egyéni tagállamok hagyományait, szokásait is figyelembe kell venni, hogy ez jogszabály, állami törvény, vagy a szociális partnerek és kollektív szerződések formájában történik-e meg. Szilva Pineda úr. E Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm azon kedves szavakat, amelyeket hozzám intéztek. Az a helyzet, hogy azáltal, hogy itt vagyunk és tanulmányozzuk az összes módosító indítványt, nos, vannak pontok, amelyek kapcsán körvonalazódik a megállapodás, és van, amiről említést kell tennem. Amikor sérülékeny csoportokról beszélünk, figyelembe kell vennünk, hogy vannak sérülékenyebb csoportok is, és az előadó számára ez mindig egy nehéz helyzetet eredményez, ugyanis a bevándorlók, a fiatalok, a több gyermekes családok, az idősebb személyek, a nők, vagy a periférián elhelyezkedő, periférikus térségekben elhelyezkedő települések lakói. Tehát folytathatnánk a végtelenségig ezt a felsorolást. Ha azt nézzük, hogy ki minősül sérülékeny csoportnak. Hogyha ezt egyszerűsítjük, akkor az igazság az, hogy nem ismételhetjük ezt meg mindig, mert akkor nagyon hosszú, olvashatatlan jelentés kerekednek ki a végén belőle. Elég lenne tehát egyszer megemlíteni és kész, vagy pedig egy preambulum bekezdésbe foglalni. Több kollega említette, hogy milyen problémákat vedez, vet, mindez fel. Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, természetesen a sérülékenyek, csopor, sérülékeny csoportok véleményét is. Folytathatnánk a végtelenségig ezt a vitát, de ez mindenképpen bonyolult. Ez egy olyan probléma, amely megoldást igényel, és remélhetőleg meg is tudjuk oldani. Ami pedig a minimálbért illeti, több alkalommal beszéltünk már erről, és egyéb vonatkozó kérdésekről is, amelyek egyéb más jelentésekben szerepelnek. A jelentés mindig objektív, határozott és erős, szilárd kell, hogy legyen, tehát nem szabad mindig mindent megismételnünk. Azt, amit már egyszer jóvá hagytunk, azt nem kell megismételnünk még egyszer, máskülönben megfosztanánk tulajdonképpen itt tartalmától magát a jelentést. Ugyanakkor vannak lényeges kérdések, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, tehát a jelentés tömör és velős kell, hogy legyen. De az igazság az, hogy nem tudom, mert már megvalósított politikákat megemlíteni, nos, én hajlanék erre, de nem szabad. Ha csak nem, egy nagyon lényeges kérdéskörről van szó, amit semmiképpen nem hagyhatunk figyelmen kívül. Ugyanígy nem vehetünk át szövegeket más jelentésekből is. Vannak kollégák, akik újítani szeretnének, de találtunk már nagyon sok korábbi problémára megoldást, tehát talán elegendő lenne a talált megoldást már megismételnünk mindössze, és nem újból elkezdeni az egészet. Elnök úr, ezzel csak azt akarom mondani, hogy vannak minden tagállamban különböző mechanizmusok, amelyeket megfelelő módon alkalmaznak, de nem alkalmazhatunk egy olyan megközelítést, amely fentről lefelé tekinti végig a helyzetet. Utalhatnánk minden ország szokására, vagy az ott bevett hagyományokra. Az egyik hozzászóló pontosan azt mondta, hogy ebben a szakbizottságban már jó néhány alkalommal megvitattuk a szociális kirekesztés kérdéskörét, ezt tehát nem lenne szükséges megismételnünk. Mindössze elég, hogyha említést tennénk róla. Ami pedig a többi kérdést illeti, anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, minden bizonyal találhatunk megoldást a függőben levő problémákra, és kétoldalú szinten megoldhatjuk a még megoldatlan kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm Szilva Penede úrnak a hozzászólását. Erről a kérdésről március 31-én szavazunk. A vitát ezzel lezárom. Az utolsó napi rendi pont következik. A munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítése a címe. Jean Lambert asszony az előadó parancsoljon. Lambert asszony a szó parancsoljon. Thank you, President. Um... Köszönöm, elnök úr. Attól tartok, hogy sokan majd úgy érzik, hogy korábbi vitáinkat nézik ismétlésen, de a bizottság ajánlására reagálunk most, amelyet aztán a tanács tovább vitt, Tehát olyan témákkal kell most foglalkozunk, amelyeket a tanács és a bizottság kiemelt. Több mint száz módosító érkezett, amelyek általában kiegészíteni és nem átírni vagy törölni kívántak részeket. Itt külön köszönök, bár vannak problémásabb részek, nem meglepő módon, részben átfedésben a Sziva Peneda úr által említett kérdéskörökkel. Ezek közül az egyik a jövedelem, jövedelem támogatás, minimál bér, minimál jövedelem kérdésköre. Szinte elkerülhetetlen az én jelentésemben, hogy foglalkozzunk ezekkel, hiszen ez tulajdonképpen központi részét képezi az Európai Bizottság ajánlásának. És hát a bizottság javaslatára reagálunk itt, ezért azzal kell foglalkoznunk, amiről ők beszéltek. Itt a hatos bekezdésre, hogy hívjam fel a figyelmet, amely egy irányelvre tesz egy nem túl erős javaslatot, egy hangú támogatást nem talált ez, bár van itt, vannak itt különböző lehetőségek. Például egy európai szegénységellenes évet rendezhetnénk 2010-ben, Például különböző lehetőségek közül lehet választani. A titkárságnak külön köszönöm, hogy segíthetik a kompromisszumok kidolgozását. Például, hogy, ha kiemelhetek egy-két kérdést. Is, is one, a minimálbér kérdése az egyik. Kicsit arra teszem a mobilomat, amit a tolmácsok külön köszönnek Lambert asszonynak. A kondicionalitás kérdése az az, hogy milyen feltételeket szabhatunk, milyen feltételektől tehetjük függővé a különböző támogatások eh, folyosítását a munkaerőpiacról kiszorultak számára. Sajnálom, nem tudom elolvasni a saját kézírásomat. Tehát vannak, akik a kondicionalitást fontosnak tartják, és vannak, akik azt mondják, hogy ez inkább elkerülendő, főként amikor gazdasági recesszió van, és amikor az emberek nehezebben találnak újra munkát. Az ötös bekezdés témájában tudunk majd kompromisszumokat találni, itt a szociális biztosítási rendszerek közötti különbségek, illetve a munka új munkahely találásra való ösztönzés összeegyeztethetősége. A 13-as bekezdésben a szolgáltatások minősége, ez is megoldható, és a 15-ös bekezdésben a diszkrimináció ellenesség, a többség támogatását azt hiszem, hogy ezek elnyerhetik, illetve a 22-es bekezdés úti terv arra vonatkozzon, hogy hogyan tovább. A benyújtott módosítóindítványok indítványok többségét el tudom fogadni. Talán meg kell majd vizsgálni azt, hogy egy bekezdésben, egyetlen egy bekezdésben hogyan tudjuk kezelni azok ügyét, akik mások konyát viselik, vagy esetleg ezt több részre osztjuk, de a azt hiszem, hogy itt egy bekezdésbe kellene önteni a módosítók tartalmát. Megint csak visszautalok Szilva Penedeu úr elmondottakra, a kiszolgáltatottak, a veszélyeztetettek csoportjai. Megnevezzük őket, vagy vagy azt mondjuk, hogy nagyjából tudjuk, hogy miről beszélünk, hiszen már korábban beszéltünk erről, és ezt úgy hagyjuk konkrét definíció nélkül, vagy felsorolás nélkül. Ezt majd a bizottság eldönti. Önökre bízom magam ez ügyben a szociális alap és a globalizációs alap kérdésére vonatkozóan is érkezett kettő vagy három módosító, amit talán más jelentésben jobb helyet találna magának. Talán pont az előbb tárgyalt szociális napirend jelentésben. Ott inkább ott kellene ezekről beszélni és nem a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítése témájában. Vannak olyan témák, amelyek felbukkannak a módosítókban, miközben már más jelentésekben érdemben tárgyaltuk ezeket. Ez engem különösen nehéz helyzetbe hoz előadóként, mert alapvetően támogatom a felvetett kérdéseket, ügyeket, például a társadalmi valóság, szociális valóság felmérése jelentés e, esetében. De arra kérném a kollégákat, hogy a társadalmi befogadás és a munkaerő piaci befogadás témájára összpontosítsunk, és nem minden távolról kapcsolódó e, témát vessünk fel itt. Még akkor is, hogyha ezek jogos felvetések és fontos kérdések de ez elterelheti a figyelmünket a fő témáról. De általában szólva a módosító indítványok többsége számomra elfogadható, ahogy említettem. A megfogalmazást, a terminológiát, a filozófiát, el kell gondolni, hogy eh, mi az a azt mindenképp, eh, hogy azt akarjuk mondani, hogy egy minimál jövedelemhez mindenkinek joga van, a tisztességes mm, életszínvonalat biztosító, hogy garantáló minimál jövedelemhez, vagy jövedelem pótló támogatásokkal kell esetleg ezt eh, garantálni. Ez egy alapelv, alapvető filozófiai megközelítés kérdése, ezt el kell dönteni. diszkrimináció ellenesség megkérdőjelezhetetlen fontossággal kerül itt ismétlatba, illetve a kondicionalitás kérdése körül forog majd elsősorban vita. Köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásukat, és alapvetően pozitívan viszonyulok ezekhez. Köszönöm szépen. Ketten kértek szót Linnasszony és Krémers úr. Lin, Linnasszony a szó Köszönöm elnök úr, és köszönöm Jeannek és a munkáját. Hatos bekezdésben nagyon igazad van, problémát fog jelenteni én benyújtottam a hatossal kapcsolatban egy módosítást a jövedelem minimálbérről, amit lehet, hogy az emberek támogatni fognak, nem mi el, európai szintű minimálbért követelez, hanem a tagállamok legjobb gyakorlatát kell ki, kicserélni, megnézzük, hogy, hogy kik hogyan állnak hozzá, és akkor ez több szint jelenthet a vitában. Ez volt az én 54-es számú módosításom. Hadd keresem meg gyorsan, nem, nem az volt. Majd megtalálom, de számos módosítást nyújtottam be a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, e, alkoholproblémával élőkkel kapcsolatban, amely nagyon sok embert kiszorít a munkaerőpiacról. Egyik módosításomban megemlítettem, a korhatár. A tagállami kompetencia a nyugdíjkorhatár meghatározása, de egy kötelező nyugdíjba vonulási korhatárban foglalkoztam a kérdésre. A, a másokat gondozók kérdésében a vonatkozó bekezdés nagyon erőteljes véleményt formál meg és ezzel kapcsolatban nagyon sok módosítást nyújtottak be. Megint e, térjünk ki a menekültekre. Ebben megint ki kell cserélni a legjobb gyakorlatokat. E, beszélnünk kell a tagállamokkal, de nagyon fontos, hogy a menekültek e, munkát vállalhassanak. Nagyon sok e, tagállamban kiszorítják őket a munkaerőpiacról, kéne némi hivatkozás arról, hogy hogyan lehet, elnézést kérek, a mögöttem zajló beszélgetést hallgattam. Tehát a menekült jogért folyamodók kizárásáról beszéltem, ismerem az összes módosítást, és tudom, hogy a módban nagyon jó együttműködés zajlott ebben a kérdésben. Remélem, hogy továbbiakban is sikerül kompromisszumokat kialakítani a módosításokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, mondja az elnök. Krémász úr a szó. Uh, yes, uh, thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Két apró megjegyzésem lenne Certainly back up uh, proposals with regard to the uh, uh, a minimálbér kérdésében szívesen fogadjuk ezt a kezdeményezést. A második több kolléga nyújtott be a munkaerőpiacra való lépéssel kapcsolatban módosítókat, főként egy konkrét terület a szakképzés, az élethosszig tartó tanulás. Talán ezt jobban lehetne hangsúlyozni a szövegben, erre vonatkozó módosítók érkeztek, és természetesen ezeket tudjuk és kívánjuk támogatni. Én is köszönöm. Többen nem kértek szót. Átadom a szót Lambert asszonynak, hogy foglalja össze a vitát. Um, Köszönöm szépen Lizlinnek is a kiváló módosítókat. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a kompromisszumot, és jó hallani, hogy a szocialistáknak mi ezekkel kapcsolatban az álláspontjuk. Valóban igazad van, ezek a területek, ahol tudunk még javítani a szövegen. Talán azt még el kellett volna mondanom, hogy vannak olyan módosítók is, amelyek az önkormányzatok szerepére vonatkoznak, ahogy arra többen rámutattak. Ezt valahogy nem vettük eléggé figyelembe, ezért nagyon örömre szolgál, hogy ezt a hibát ki tudjuk javítani. Campáci kolléganő módosítójának köszönhetően, és természetesen Panayotopoulos Cassius asszonynak is köszönöm, hogy nagyon rövid idő alatt szignálta ezeket a módosítókat. Valószínűleg, ha lett volna több idő, ezt mások is megtették volna. Köszönöm szépen, Lambert asszony. Ezzel az ügyben folytatott vitát lezárjuk. Ebben az ügyben március 31-én tartunk szavazást. Mielőtt bezárjuk az ülést, lesz koordinátori ülés is, de mivel az ezt írásbeli eljárásba utaljuk, amit a frakciók jóváhagytak, ezért nem ö, kerül sorra a koordinátori ülésre. Nincsenek további kérdések, ezért Busa Matthews úr, parancsán, Kis észrevételem van, ö, csak hogy kifejezem, mennyire egyetérzünk az elnökség problémájával. Ö, az egyik, a bizottság visszavonta a Sunshine irányelvet. Szeretném tudni, hogy ez ne, nem a um, elnökség védelmében történt-e, hiszen az önök szemébe sokan több napfény ö, ö, süt. Csak szeretném el kifejezni, hogy mennyivel, mennyire egyetértünk önök, együttérzünk önökkel. Elnök, mm, ezt ma már megbeszéltük, hogy lehetne mindenre fényt vetni, napfényt, és akkor önök szenvednének, és nem mi szenvednénk. Az új technikával lehet, hogy lehet, hogy egyet-kettőt be lehetne rakni, de Oké, okay, köszönöm szépen az együttérzések Pusha Matthews nak Szeretném elmondani, hogy a következő ülésünk március 30-án hétfőn és 31-én kedden kerül majd sor. Köszönöm a mai munkákat, munkájukat, az ülést ezen bezárom.